az együttérzésünket, akik néhány fundamentalist által végrehajtott terror támadásban semmiképpen nem érintettek. Elnök, kedves kollégák! Hétfőn, szeptember 10-én a parlament egyik szakbizottsága, az AGRI, a mezőgazdasági bizottság egy ajánlást tett elénk. Nem emelt senki kifogást, nem élt ellen véleménnyel 24 órán belül, és ezért az eljárási szabályzatunk értelmében szeptember 11-i hatállyal ezt elfogadtuk, ez hatályba lép, és ezt a jegy, ülés jegyzőkönyvével együtt fogjuk nyilvánosságra hozni. éles úr, ügyrendi megjegyzésem lenne. Elnök úr, az Európai Parlament és az Egyesült Államok delegációjának vezetőjeként és mindenek előtt az Egyesült Államok Európai Uniós nagykövetének és magas rangú USA tisztviselőknek a jelenlétében szeretném még egyszer kifejezésre juttatni együttérzésünket. Egy támadás történt, demokratikus és demokratikusan legitimált intézmény ellen szolidaritásunkra biztosítjuk az áldozatokat, és egyúttal felszólítjuk a líbiai kormányt arra, hogy a diplomáciai képviseletek biztosítását, biztonságát garantálja. Köszönöm Eller képviselőnek, Éler képviselőnek, amit elmondott. Kedves kollégák, a napirend szerint most egyszerűsített eljárással szavazzunk Parvanova és Jimenez becserél